ernyő megállapodás kapcsán is. De egyértelmű az, hogy az Európai Unió területén az Európai Unió szabályát kell alkalmazni. Köszönöm szépen, biztos asszony. Majdnem sikerült még 11 óra előtt lezárni az ülést. Köszönöm, hogy ilyen fegyelmezetek voltak képviselőtársaim. Most pedig hát hagyjuk el a termet, és a tolmácsok is számára is véget ért a munka. Holnap, február 16-án csütörtökön 9-től 14-re 30-ig, és utána délután 3-től 5-ig tart az ülés. Most lezárom az ülést, jó éjszakát kívánok mindenkinek!